tartanunk. Remélhetőleg hatékony jogszabály születik majd, hogyha a parlament azt szerdán elfogadja. Köszönöm. Köszönöm. Ezzel lezárom a vitát. Szerdán 12 órakor lesz a szavazás erről a témáról. Most pedig bizonyos bejelentések következnek. Először is hadd mondjam el, hogy a német hatóságok kérelmet intéztek hozzánk Elmar Brock mentelmi jogának felfüggesztéséről. A Bielefeldi ügyész tette ezt meg, a jogi bizottságra továbbítottuk ezt a beadványt. A parlament elnöksége az Európai Szocialisták frakciójától és a liberálisoktól, valamint a függetlenek titkárságától kapott egy sor felkérést arra, hogy bizonyos kinevezések a bizottságokba, delegációkba történjenek meg. Ezt majd a jegyzőkönyvben megtalálják ezeket az új adatokat és fejleményeket. Amennyiben nem lesz ellenvetés, akkor azokat elfogadottnak tekintjük. A következő napirendi pontunk az egyperces felszólalások lesznek aktuális témákban. Mindenkit felkérnék arra, hogy tartsa be az egyperces időhatárt. Nikolász úrnak adom meg először a szót. Doresc să-mi exprim îngrijorarea în legătură cu politizarea excesivă a subiectului aderării României. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném én a Schengeni témához hozzászólni, illetve az ottani vitákhoz nem akarok belemenni a jogi vitákba, Románia készen áll a Schengeni csatlakozáshoz, a technikai feltételeket teljesíti, ez kell, hogy az egyetlen mérce legyen, Románia nem fog bűnözőket exportálni és törvénysértőket exportálni, nem tudjuk elfogadni az ország stigmatizálását, a roma népesség stigmatizálását külföldön, és nem fogadjuk el azt, hogy mindenkit ugyanúgy negatívan ítéljenek meg egy kisebbség, egy bűnöző kisebbség miatt. Objektív elvek alapján kell tehát dönteni, nem pedig választójogi megfontolásokkal, választási megfontolások alapján. Köszönöm. Kop. Képviselő következik. Neo strategiko dogma του NATO που εγκρίθηκε Köszönöm. A Lisszaboni NATO csúcs új kihívásokat jelent számunkra. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió katonai képességei és helyzet alakítási helyzete hogyan alakul. Nagyon fontos az, hogy átláthatóan tevékenykedjünk, és hogy elfogadjuk a többiek autonómiáját. Közösen kell fellépnünk, főleg politikai akciók esetében kell közösen fellépnünk. Különben nagyon sok energiát és nagyon sok lehetőséget pazarolnánk el. Ez pedig nagyon lényeges. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió és a NATO együttműködése megfelelő konzultációs mechanizmuson keresztül legyen lehetséges. Most pedig azt szorgalmaznám, hogy vitát folytassunk a témáról. Köszönöm. Busoly úr kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony. November 29-én a Moldáv köztársaságban előrehozott választások voltak. És körülbelül egy éve közeledik a köztársaság az Európai Unióhoz. Társadalmi reformok is zajlanak az országban. Az Európai Unió üdvözli azt, hogy Moldávia az Európai Unió irányába mozdul el. Remélem, hogy a vasárnapi választások megnyitják Moldávia számára is a demokráciához és a működő piacgazdasághoz vezető utat. Ez lehetővé teheti az európai családhoz való csatlakozást. Köszönöm. Most Trianta Filidis úr kap szót. Egy sajnálatos dolgot említenék, és pedig egy fénykép kiállítással kapcsolatból. Ez pedig a Kirénia i hazámban történt, amelyet török csapatok tartanak megszállva Cipruson. Ezen a fénykép kiállításon azt mutatják, hogy a kiréniai templomokat és egyéb emlékműveket lerombolnak. Ebben a városban keresztények éltek egykoron. Görögök voltak, és számos épületet lerombolnak most ebben a városban. Megpróbálják 36 éve már, hogy az emberek emlékezetéből kitöröljék azt, hogy görög volt ez a település. A török elnyomó csapatok eh, Ciprust 1974-ben eh, foglalták el, és eh, azóta kísérlik meg, hogy lerombolják a kultúránkat. Köszönöm a szót, most Bafton úr kapja. Uh, Köszönöm, uh, elnök uh, asszony. Írország megsegítése nem az utolsó lesz az eurozónán belül, annak ellenére, hogy most fogadkoznak sokan. Az adóság, válság ellenére Írország problémája más, mint Görögországé. Görögországban pénzügyi felelőtlenség és korrupció okozta a problémát, Dublinban pedig felelőtlen bankárkodás. Portugáliában egyik sem, egyik probléma sem adott, mégis fuldoklik az ország, csak úgy, mint Spanyolország. Mi a közös ezekben az országokban? Az, hogy a teljesen alkalmatlan, idealista ideológián alakuló, alapuló közös valutát rájuk erőltették, melyek európai melyek a leggazdagabb európai országok, Norvégia és Svájc minden eh, szabadságukat fenntartották, eh, miközben az európai projekt elsüllyedt. Az európai eurózóna teljes tőkéjét eh, felélik a ö, különböző kisegítési akciók. A végső megoldás az EU tanázia. Hauserre. Köszönöm, Ehrenhauser kolléga kapszó. Ja, herzlichen Dank. Igen, köszönöm szépen, én is Írországgal kapcsolatban szeretnék néhány szót mondani. A kelt a tigris most gondozást igényel, de miért kerül ápolása? A pénzügyi válság gyökere a pénzügyi rendszerben van, ahogy a, pénzt lefölözik a magánbankok, hatalmas mennyiségű pénzt pumpáltak a, ren, a rendszerbe, ami az inflációs spekulációt erősítette, és oda vezetett, hogy a részesül a, az érintettek masszívan eladósodtak. Ez egy hatalmas válság, amit nem tudunk megoldani azzal, hogy milliárdokat investálunk egy feneketlen bankrendszerbe, még akkor sem, ha az ír költségvetésről van szó. Amire szükség van, az a pénz lefölözési rendszerének reformja a, ezt a pénzt állami kézbe kell tudni terelni, ezeket a milliárdokat nem magánbankokhoz kell adni, hanem a hanem úgy felhasználni, hogy a szabad piacgazdaságnak azonban megfeleljen. A politikában ehhez azonban erőre van szükség, és nyilvánvalóan nem lehet az, hogy a bankoknak egyszerűen továbbra is pénzeket adunk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Tőkés úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt Parlament! Véleményem szerint az Európai Parlament nem hagyhatja szó nélkül a törökországi örmény genocídium 95. évfordulóját

90%-a a fiataloknak Örményországban úgy gondolja, hogy egyre rosszabb lesz a gazdasági helyzet, nagyon kevesen akarnak mégiscsak kivándorni. A kormány támogatja azonban ezt a tendenciát. A szociáldemokrata párt Örményországban továbbra is felelősnek érzi magát azért, hogy a munkaerőpiacot rugalmassá tegyék, mobilitás legyen. Egyszerűen munkahelyeket kell teremteni azért, hogy a fiatalok szakmai tapasztalatot szerezhessenek. A Román Diák Szövetséget támogatnunk kell ezért. Köszönöm szépen, Bilbao asszony. señora presidenta los barcos pesqueros que. köszönöm elnök asszony a halászhajókat az elmúlt két hét során több alkalommal is megtámadták. Számos támadásra került sor a szomáliai partok közelében. A kalózok azokat a hajókat használják fel a további támadásokra és a logisztikájukra, amelyeket korábban elraboltak. A halászhajóink védtelenek, ezért lehet őket ilyen egyszerűen megtámadni. Nagyobb koordinációra van szükség, az nemzetközi erők képtelenek voltak a halászhajóinkat megvédeni. Ezért is van szükség arra, hogy az ENSZ nagyobb szerepet játszon, több ország részvételére van szükség, és a szomáli partvidék teljesebb blokádjára, a kalózkodás felszámolására, mert ezek eh, kizsákmányolják eh, a halászflottáinkat. A biztonság megteremtése érdekében újabb megállapodásokra van szükség. Köszönöm, most pedig... Denunciare al Parlament. Rossz úr szót. Köszönöm. Most uh, azt szeretném elmondani, hogy mi történt egy kiállításon, amely kulturális értékekkel foglalkozott Ciprusban. És pedig a Régiók Bizottsága foglalkozott az ügyjel. November 17-én a kiállítás megnyitása után Wolfgang Petzold osztályvezető akcióba lépett, és azt mondta, hogy a kiállítást azonnal be kell zárni, mert a kép aláírások nem felelnek meg az eredeti engedélynek. Én megalapítottam, hogy nem volt különbség az általa engedélyezett feliratok és a ténylegesen ott lévő feliratok között. A kiállítás kurátora nyilvánvalóan a török megszállás alatt kifejezést akarta törölni. Szerettem volna felvenni az osztályvezetővel a kapcsolatot, de nem sikerült. Ezután röviddel megnyitották megint a kiállítást. Tehát ami a régiók bizottságában történt, az Európai Unió tagállamának megsértésnek tartom. Most uh, Tudor képviselő kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt uh, elnök asszony, kollégák. Igen, A romániai kommunista diktatúra alatt rossz volt, de a maffia diktatúrája alatt még rosszabb. Hiszen a rendőrség, az igazságszolgáltatás, a katonaság mind korrupt. 1990 óta több ezer gyilkosság történt, amit nem derítettek ki. A maffia mindenütt jelen van jó, hogy a berlini fal leomlott. Azonban még lényeges problémákkal küzdködünk. 1990-ben még Drakuláról álmodtunk, most már nem tudjuk, hogy szabaduljunk meg tőle. Köszönöm. Komocákos úr kapszó. Köszönöm szépen, elnök asszony egyre vastagodó fekete felhő terül Európa fölé. Az ultrajobb idegengyűlölő rengeteg szavazatot kapó pártok fekete felhője Svédországra is igaz. Nem szabad szemet hújnunk előtte. A gazdasági válság, migrációs problémák igen veszélyes vegyülékét adják az az extrém politikai erőknek, a politikai pár, azok a politikai pártok, frakciók, akik a demokráciát, emberi jogokat képviselik, az EPP, a szocialisták nagyon nehéz feladatot kell, hogy magukra vállaljanak. El kell oszlatni ezt a felhőt, mielőtt kitör a vihar. Koordinációra van szükség, hogy a problémákat, mint migrációs hullámok problémáját megoldjuk. Ezt egyedül nem tudjuk. Az az Európai Parlamentben elnök asszony egy új erős iniciatívával kell az idegen gyűlölet ellen az európai válságban fellépnünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló eh, Kelly úr. Köszönöm szépen, tisztában vagyok arra, hogy eh, a gazdasági válság miatt van országomon most a figyelem. A gazdasági és üzleti elit az, aki a, a lakosságot válságba sodorták. A bankágazatot kell szabályoznunk. Ez természetesen Európára is kiterjedhető válság. A bizottság effektíve a bankok jövőjét e, írta le azokét, akik e, a válság e, magjában vannak. Nagyon mérges vagyok, nagyon-nagyon. Üdvözlöm persze azt a szolidaritást, amelyet európai kollégák mutattak a gazdaságunk stabilizálása érdekében. Mégis úgy gondolom, hogy az Európai Unió útkereszteződésben áll Írország, válaszút előtt Írország, szuverén ország, és úgy gondolom, hogy a kisebb nemzetállamok Európai Unióban meg kell, hogy kapják a saját választás lehetőségét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hárkin asszony. Köszönöm szépen. A válságról szeretnék én is beszélni más szempontból. John Clarkot hallottuk, és a Lirent is a fiskális helyreigazításról, a Írország, Portugália stabilitásáról és megsegítési csomagáról, csomagjáról. Az európai felmérések, amelyekről ma szóltak ma, több mint 27 ezer EU állampolgárt kérdeztek meg, ezret Írországban arról, hogy hogyan jöjjünk ki a válságból. Ha megnézzünk két kérdést, csak az egyik az az volt, hogy preferencia sorrendbe kell állítani a válságból való kilábalás lehetőségét. Az írek egyharmada a közkiadások csökkentésére választották. Az európai állampolgárok kétharmada, egyharmada a az ír gazdaságnak úgy gondolták, hogy ösztönözni kell a gazdaságot, vagy a kettőt együtt. A harmadik kérdés, a, több mint 50%-a az EU és ír állampolgároknak a szegénység és szociális kirekesztés ellen akarnak fellépni először. Nem reagálunk a, a választópolgárok és az állampolgárok prioritásaira, a sajátjainkat át kell tekintenünk. Köszönöm szépen, Báten kollega. Uh, Köszönöm, elnök asszony. November 23-a, negyedik évfordulója Alexander Litvinenko halálának, aki az én választókerületemben élt. Őt az orosz titkosszolgálat uh, egy állami terrorista akció keretében gyilkolta meg. A londoni rendőrség által keresett három uh, gyanúsított, Purton, Lugavoy, és Szokolenko még mindig szabadlábon élvezik az életet Oroszországban. Litvinyenko asszony özvegyejtől pedig megtagadják az igazságszolgáltatást. A halott kém Londonban egy ilyen erőszakos halálesetén esetén nyomozást folytat, kellene, hogy folytasson. Ezt még nem hívták össze a halott kémi bíróságot. A brit kormányt felszólítom arra, hogy hívja össze ezt a hatóságot, és azonosítsák a halálokát hivatalosan is, illetve a gyilkosok kézre kerítésére tegyenek megfelelő lépéseket. Litvinyenko urat brit területen ölték meg, jogosult a családja arra, hogy megtudja, hogy mi történt. Köszönöm, Záborská asszony kap szót. Köszönöm, elnök asszony. nők és kollégák, egy hete a bizottság eh, bemutatott egy eh, jelentést a balkáni államok haladásáról. A tárgyalások előtt eh, nem voltak korrektek a feltételek, és most sem azok. Miért nem bánunk Macedóniával korrekt módon? A fiatalok 80%-a egyetemre jár. A gyerekek 6 éves korukban kezdenek el angolul tanulni. A bizottság jelentése említi a haladást a korrupció elleni harcban, stabil a kormány, és jó a politikai párbeszéd. Macedónia teljesítette az összes kopenhágai kritériumot. Megérdemli, hogy az Európai Unió tagja legyen. A tárgyalási folyamat során ezt meg kell mondani, különben elveszítjük mindenki bizalmát. Köszönöm, most Greiler úr kap szót. Merci, Madame la Présidente conséquence de la politique de rigueur du gouvernement. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon szigorúan ö, járunk el a kameruni kormányzattal szemben. Drámai hatásai vannak ennek 200 hajó évente ezen az igen erőteljesen használt hajószakaszon eltűnik. A mentőhajók eltűnnek, bár egyre csökken a hajószerencsétlenségek száma a kitartó munkának. A környezetvédők, a mentő tevékenységek kimondottan fontosak, ezeket társfinanszírozni kellene, nem szabad ezt a termékenységet finanszírozni. Az Európai Bizottságnak ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, és biztosítani a forrásokat ahhoz, hogy megfelelő tengeri politikát valósítsam meg. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Ceutász kollega. Grazie, Presidente. Voglio portare a conoscenza dei colleghi dei cittadini. Köszönöm, elnök asszony én egy olyan kérdést szeretnék felvenni, amely a 86-os nyilatkozathoz kapcsolódik, az a vizet, a vízhez való hozzáférést emberi jogként írja le, és a vízgazdálkodást pedig helyi közszolgáltatásnak tartja, amely a kormány feladata ezek azok az elvek, amelyek minket arra vezetnek különböző lépésekre, és ugyanezen elvek azok, amelyek nyomán az olaszok e, ezrei egy olyan népszavazást szeretnének kiíratni, amely a vizet egy közjószágnak minősítené. Ez a nyilatkozat a zöldek, a szocialisták e, és egyéb frakciók támogatását is élvezi. E, rendkívüli konszenzus eh, alakult ki a nyilatkozat körül. Szeretnénk, ha a képviselők eh, több mint fele aláírná, a vízen nem szabad ö, eh, nyerészkedni a vízemberi jog. Duminica au loc alegeri parlamentare anticipate în Republica Moldova. Alegerea este între... Köszönöm. Moldáviában előrehozott választások lesznek. Ez a demokratikus erők és a kommunisták közötti kompromisszium eredménye. A demokratikus erők az európai integrációt szorgalmazzák, a projektet pedig támogatja a nép. És ha megnyerik a választásokat, akkor a nép profitál ebből a vasárnapi választásoknak szabadnak és tisztességesnek kell lenniük. Az állampolgároknak pedig elégséges információt kell kapniuk. A 2009-es állapotoknak nem szabad megismétlődniük. A demokratikus kormánynak nem szabad választási csalással hatalomra jutnia. Mi nem szavazunk, de az Európai Parlament támogatja választásokat. Köszönöm. Most Grandes úr kap szót. Nemrég eh, Bagdadban eh, Szent Szűz Mária templomát támadták meg, eh, és több tucat ember elpusztult azért, mert keresztény volt. Ez a támadás azonban nem elszigetelt jelenség. A keresztények ellen mindig vannak támadások. Marokkóban is látjuk ezt. Törökországban vagy más országokban. Januárban például Kajróban támadtak meg keresztényeket. Buzek elnök nyilatkozatot is tett. Eston asszony terrorista támadásnak minősítette az esetet. Azonban nyilvánvaló, hogy mi van a háttérben. Vallási indítékok. Itt a civilizációk összecsapásáról van szó. Nem szabad gyávának lennünk, és mindig gondoljunk arra, hogy mi a feladatunk. Legyen bátorságunk, hogy utaljuk arra, mi történt. Köszönöm. Most Jutova asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg kell, hogy mondjam, hogy a képzés, oktatás az Európa 2020-as stratégiának egyik prioritása. A mi felelősségünk az, hogy ezt a stratégiát megvalósítsuk. A, be, a bolgár kormány azonban Európa ellenes politikát folytat a tudományos kutatás terén. Bulgária csak 06 százalékot fordít a GDP arány, GDP-ből kutatásra, tudományos kutatásra. A tudományos akadémiát feloszlatják pedig ez egy olyan intézmény, amely a bolgár tudósoknak több mint 55%-át adta, és az egész világon elismert tudományos intézmény. A bolgár kormány természetesen nem talált lehetőséget arra, hogy kilábaljon a pénzügyi válságból, és a, ezért oszlatja fel az akadémiát, ami persze a képzést fogja megkurtítani. Pani Przewodnicząca, chciałabym zwrócić uwagę... Nos, elnök asszony, szeretném felhívni a figyelmét arra, amit az Európai Bizottság tesz. Nem kielégintő a konzultáció, amelyet az árvaművekkel kapcsolatban végeznek. Egyáltalán nem világos ezeknél a műveknél, hogy ki a tulajdonos, ki a szerző. A múlt héten volt egy meghallgatás ezzel kapcsolatban, és látható volt, hogy milyen rengeteg kérdés van még mindig nyitva az irányelv tervezettel kapcsolatban. A bizottság pedig nem hajlandó konzultációkat indítani az érdekelt feleknek, tudni kell pedig, hogy az Európai Bizottság milyen irányba kíván haladni. A az európai művek 40%-a árva mű, tehát szerző nélkül, illetve ismeretlen szerzőjű. A jövő év elején az irányelv tervezetét fogják előterjeszteni, tehát van még idő a konzultációra. És úgy gondolom, hogy ki kell használni a lehetőséget. Grazie, la parola all'onor. Köszönöm. Gróte képviselő kapszó. Igen, a, a demokratikus részvétel a szociális béke tartó pillére. Egy hónapig foglalkozott, a, foglalkoztak az Atlasz művek a jogok, har, harcoltak a jogokért. Kollektív szerződést akartak kötni, amely megfelelő és jó munkahelyeket biztosít. Sajnos az ügyvezetés teljes mértékben elutasítja hogy a vasas szakszervezettel és az üzemben lévőkkel tárgyaljanak. A munkaügyi harcot jelentősen korlátozza az ügyvezetés. A Filipov urat, a vállalatvezetést arra kérem, a felszólítom arra, hogy térjen vissza a tárgyaló asztalhoz. Az együttöntés és a demokratikus részvételt nem szabad korlátozni. Ez szociális békétlenséget eredményez. Nem szabad ilyen Európát akarnunk, hiszen ez a demokráciát károsít. Grazie. La parola all'onorevole Preda. Köszönöm. Preda úr kap szót. Köszönöm. Elnök asszony, az elefántcsontparti választásokról szólnék, tagja voltam a megfigyelő bizottságnak. 26 országból vettek részt az elefántcsontparti választásokon. De violence, y avait... És azt láttuk, hogy nem voltak ele erőszakos cselekmények, egy kicsit késtek az eredmények publikálásával, de azért atrocitások nem voltak. Következő vasárnap lesz a második forduló, ez egy kicsit nehezebb lesz, és már az utcán is voltak összeütések, a hang nem agresszívebbé vált, és velünk szemben is ezt tapasztaljuk. Gyakran akadályozzák meg a megfigyelőket, hogy normálisan végezzék munkájukat. Valaminek történnie kell, hogy a választások második fordulója normálisan lefolyjon. Köszönöm. Most a napirend értelmében a következő témára térünk át, ez pedig eh, Belet úr jelentése, címe, közszolgálati műsorszolgáltatás a digitális korszakban.